a tanács és a bizottság bejelentései a bevándorlók és menekültek téli hideg idején való megsegítéséről. Bocs úr a tanács részéről az első előadónk ma este. Grazie. Legjdét, honorevoli membri. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, megértjük az aggodalmukat, több ezer bevándorló és menekült nagyon kemény időjárási körülmények között tartózkodik a különböző táborokban. A görög hatóságok szerint több mint 15 ezer migráns van jelenleg a görög szigeteken, a hotspotok túlzsúfoltak és a, az életkörülmények nagyon nehezek a háttérbe állt miatt. Ráadásul az ENSZ menekültügyi főbiztossága jelentette, hogy Szerbiában is több ezer menekült ragadt, és Belgrád központjában, illetve rögtönzött lakóhelyeken élnek. az azonnali negatív következmények orvoslására tettünk kezdeményezést, a bizottság fog elmondani, hogy a vész alapot milyen módon kívánjuk felhasználni a legérintettebb országokban a, a migránsok megsegítésére. Most máltajul folytatom. Tisztában vagyunk vele, hogy a görög hatóságok Lesbosra hajót küldtek a azoknak a bevándorlóknak a megsegítésére, akik rossz időre esik körülmények között, rossz körülmények között vannak. Nyomon követjük a fejleményeket a tanács részéről, az elnökség részéről, és az összes érintett európai ügynökséggel felveszük a kapcsolatot eltökéltek vagyunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a menekültek helyzetét javítsuk valamint eh, hogy eh, megoldjuk ezeket a eh, problémákat. A téli befogadás, elhelyezésre vonatkozó intézkedéseket mi hamarabb meg kell hozni. Egyik tagállam sem boldogulhat egyedül tehát nem csak a front országoknak kell részt venni ebben, a többi tagállam is fel kellene, hogy ajánlja segítségét. El kell kerülni, hogy ez a helyzet újra előálljon. Ehhez azonban egységre van szükség, koordinált közös fellépésre rövid időn belül, illetve tervezésre a hosszú távra nézve. A fél év egyik prioritása különböző intézkedések ösztönzése, amelyekről már eh, megállapodtunk. Bizonyos hasznos javaslatok ról eh, már említést tett eh, József Muscat miniszterelnökünk is ma délelőtt, mint tudják, mi vagyunk a soros elnöke az Európai Tanácsnak, az állampolgárok cselekvést várnak tőlünk, hölgyeim és uraim, az áthelyezés is segíthet ennek a válságnak a felszámolásában, viszont miközben történt előrelépés, nagyon lassú az előrelépés az áthelyezésben, csak közel 8000 embert eh, sikerült áthelyezni Görögországból eh, januárig ennek a folyamatnak a felgyorsításával segítünk a görögöknek, illetve óriási segítség lenne ez az érintett embereknek. Sürgősen tenni kell valamit, és bízunk benne, hogy az áll, a tagállamok gyorsan cselekedni is fognak. Az ügynökségek, a Frontex segítséget nyújtanak a tagállamoknak ebben. Nagyon fontos az ügynökségek szerepe az áthelyezési folyamat felgyorsításában. hosszú távú megoldáshoz az EU és Törökország együttműködésére van szükség, illetve kötelezettségvállalásra a menedék kérelmek elbírálásában, illetve a visszaszállításban Törökország irányába. A nyugat-balkáni országok részéről szoros együttműködésre lesz szükség, illetve megvizsgáljuk majd a közös európai menedékjogi rendszer reformját érintő lehetséges jogszabályjavaslatokat a holland és a szlovák elnökségekkel egyeztetve, hogy erőteljesebb legyen a fellépés. Nagyon fontos lenne, hogy a koordináció kommunikáció tisztességesebben, korrektebbül valósuljon meg. Hölgyeim és uraim, fenntarthat bevándorlás és menedékügyi politikát szeretnénk meghonosítani, és ez a mm, külső határok jobb ellenőrzését is jelenti. Szeretnénk az ilyen vészhelyzeteket is megoldani, mint amiről ma beszélünk, annak érdekében, hogy megmentsük az emberek életét, illetve igazságosabb, méltányosabb rendszert alakítsunk ki. Az önök segítsége nagyon hasznos, értékes lesz, a biztos úr majd még további információkkal fog szolgálni. Köszönöm szépen, most pedig idész biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt miniszter urak! Köszönöm szépen ezt a nagyon időszerű vitát. A menekültek, migránsok nagyon kemény téli körülményekkel kell, hogy szembenézzenek, egészen a görög szigetektől Észak-Európáig. Egy Európa egyes részein nem számítottak ilyen körülményekre. De valamennyien láttuk azokat a képeket, amelyeket a sajtóban jelentettek meg, hogy hogy néznek ki ezek a menekültáborok, és engedjék meg, hogy világosan fogalkozzam, senkinek sem szabad büszkének lenni erre a helyzetre. A erkölcsi kötelességünk, hogy ezeknek az embereknek méltóságot kínáljunk, de ma, nem, hol, nem holnap és nem a jövő héten. Éppen ezért segítenünk kell a hatóságoknak abban, hogy megfelelően reagáljanak, illetve sürgősségi intézkedéseket tudjanak hozni a válságos helyzetben, hogy ezeknek a ö, táboroknak a helyzetét is kezeljék ezért biztos úr és jó magam is rendszeresen kapcsolatot tartunk a görög hatóságokkal. A görög szigeteken, ahol a helyzet a legkomolyabb, próbáljuk feltérni, feltárni az összes megoldási lehetőséget, hogy segítsük a kormányt és a helyi hatóságokat ebben a rendkívüli időszakban. Ramopulosz biztos a mai nap folyamán korábban járt Lesboszon is, hogy értékelje a helyszínen a helyzetet, és természetesen tárgyalásokat is folytatott az azonnali megoldások érdekében. Üdvözöljük a görög hatóságoknak a gyors reagálását a nehéz helyzetre a szigeteken, először is, hogy a legsebezhetőbb eh, személyeket eh, téliesített eh, befogadó központokba vitték, illetve a kontinensre vitték át a leginkább veszélyeztetett személyeket, illetve akiket Törökországba visszaküldtek az eljárás idejére illetve hajókat rendeltek oda, hogy helyezzék el azokat, akik különösen Lesboszon nehéz helyzetben vannak a nehéz időjárás miatt. Mindezzel együtt tárgyalunk a görög hatóságokról arról, hogy megfelelő menedékhelyek jöjjenek létre, zárt létesítmények, amelyek ugyan, és egyben arról is, hogy hogyan lehet a meglévő menedékhelyeket feljavítani. Kedves, ahogy kedves kollégám Rampulas elmondta, és már Lesboszon is elmondta, ez a megoldás azonban csak a helyi hatóságokkal való együttműködésben működhet. Természetesen a helyi lakosság a szigeteken tanul bizonyságot tett a nagy lelkűségéről a több százezer menekült esetében az elmúlt évek során. A mi feladatunk, hogy megfelelő anyagi eszközöket biztosítsunk ezekhez a többlet létesítmények létrehozásához, és hogy ezeket megfelelően kezeljük a nemzet és a helyi hatóságokkal a kontinensen, a UNHCR-ral és más humanitárius szereplőkkel együtt kell, hogy fellépjünk. Az Európai Unió humanitárius segítő partnerei, nemzetközi szervezetek, civil szervezetek ugyancsak a terepen vannak, segítenek több mint 200 ezer téliesített eszközt osztottak ki a menekülteknek, a migránsoknak, takarókat, megfelelő eszközöket, amikkel az időjárást át vészelhetik. Természetesen ezek nem hosszú távú megoldások, de ez a rendkívüli időszak rendkívüli reagálást is követel. Nyomon követjük a helyzetet a szigeteken, és mindent megteszünk, ami csak szükséges ahhoz, hogy támogassuk a görög hatóságokat mindaddig, amíg ez szükséges. A kontinensen a helyzet egészen másképpen fest. A esítés tulajdonképpen ellenőrzés alatt van, már van 20 olyan létesítmény, aminek a teljesítése megtörtént, illetve a sürgősségi támogatást megkapták, és vannak eszközeink, és ezt köszönjük, ezeket a támogatásokat, amit adtak ahhoz, hogy ezek a sürgősségi létesítmények, eszközök létrejöhettek az én munkatársaim a 200 ezer eurót már a múlt évben biztosítottunk a humanitárius feladatokra. Ennek 25 százaléka több mint 50 ezer euró a humanitárius segélypartnereken keresztül került felhasználásra a teljesítési tevékenységre Görögországba, előtt a kontinensen, illetve hogy javítsuk és megfelelőbbé tegyük a, létez, a már meglévő menedékhelyeket, fűtést biztosítsunk, és hát még sorolhatnám, hogy mi mindent tettünk. Ez a mellett van azon pénzeszközök mellett került felhasználásra, amelyek már egyébként is megvoltak. 13.350 350 ezer euró került fel rendelkezésre bocsátásra Görögországnak, aminek a célja, hogy vagy közvetlenül a nemzetközi hatóságok segítségével, vagy uniós ügynökségeken, nemzetközi szerveteken keresztül kerüljenek felhasználásra közvetlenül a migráció kezelésére Görögországban, illetve a fogadóközpontok vagy fogadókapacitás növelésére. A kontinensen és a szigeteken egyaránt. Ezek a sürgősségi finanszírozások az 509 millió euró fölötti összegek azon túl, amelyek már megvannak, illetve a nemzeti programon, ami 2014-től 2020-ig került beütemezésre. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket, hogy az Európai Unió összességében több mint egy milliárd eurót biztosított Görögországnak a honvédelmi alapból, illetve a sürgősségi alapokból, eszközökből. Görögország a legnagyobb kedvezményezettje ezen Európai Uniós alapoknak. Engedjék meg, hogy most foglalkozzak Szerbiával, illetve a volt Jugoszláv-Macedón köztársasággal. Minden eszközt eh, felhasználunk arra, hogy segítsünk a hatóságoknak, hogy a menekült helyzetet kezelni tudják. Nem csak azért, mert ez a két ország jelölt, uniós tagságra jelölt ország, hanem azért is, mert nagyon komoly anyagi és technikai támogatást nyújtottak. Annak ellenére, hogy nagyon komoly, nehéz helyzet van, és nagy havazás, különösen Szerbiában, a hét végén megyek jó magam is Szerbiába, hogy a helyben beszéljünk a helyzetről. Találkozni fogunk a menekültekkel, illetve az Európai Unió szolidaritását is ismertessem, illetve javítsuk a fogadóképességet, illetve hogy elérjük azt, hogy a jelenleg meglévő központok a tél átvészelésére alkalmassá váljanak. Ez prioritás. 43 millió eurót kapott október óta Szerbia, humanitárius segítségkeresén és előcsatlakozási támogatásként, és az Unió a legnagyobb adományozó. 19 milliót adtunk arra, hogy a fogadási körülmények javíthatóak legyenek, hogy a téliesítés megtörténhessen, orvosi segítséget, ellátást biztosítsunk, és 24 millió euró az pedig az előcsatlakozási forrásokból került kiutalásra Szerbiának azért, hogy ezeket a migránsokat és menekülteket el tudja látni továbbá, hogy megerősítsük kapacitását arra, hogy a határait megfelelően ellenőrizze. Több mint 180 eh, millió eurót jelent ez az Európai Unió eh, technikai és pénzügyi támogatásban a 2007 óta természetesen többet kell tenni annak érdekében, hogy biztonságos és emberi körülményeket teremtsünk a migránsoknak, illetve növeljük a fogadókapacitásokat. Ezekről fogunk majd tárgyalni a szerb hatóságokkal is, hogy a helyzetet a terepen javítani tudjuk a volt Jugoszláv-Macedón köztársaságban körülbelül 200 menekültet látnak el. 2015 óta 19 millió eurót adott az Unió arra, hogy az ország meg tudjon küzdeni a menekült válsággal, mindenek előtt humanitárius segítség vonatkozásában. Több mint 50 millió a technikai támogatásként került kiutalásra az ember az országnak 2007 óta, határőrizetre, migránskezelésre, illetve menedékhelyek létesítésre. További alapok pedig a szükség szerint kerülhetnek biztosításra. Ez jelenleg a helyzet ebben a három országban, Görögország, Szerbia és a Firomban. És természetesen szeretném megismételni, hogy nem vagyunk büszkék a jelenlegi nagyon nehéz helyzetre. Az Európai Unió elég pénzt biztosított, de vannak gyenge pontok, amik nem tették lehetővé, hogy helyben ezek a pénzeszközök úgy a lehető legjobban kerüljenek felhasználásra ebben a soha nem látott helyzetben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. A vitát Diaz de Mera úrral kezdjük, az EPP nevében két percben. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálok önnek, hogy bizalmat kapott az Európai Parlamenttől. Az egyik legsősabb hideg van most Európában. Nagyon sok millió ember sújt ez, akik menedéket keresnek, különösen a Balkánok térségében, illetve az égei tenger térségében. Ez nagyon súlyosan hat ki a legsérülékenyebb csoportokra, különösen a kiskorúakra és az idősekre. Nincsenek ö, megfelelő lakóhelyek, ö, nincs elégséges élelmiszer, mindez hiányzik ö, a menekült táborokban biztos úr tanács elnökeim voltam Mitilénében és más helyeken, a helyszínen jártam, és láttam, hogy konténerekben laknak ezek az emberek, amelyek olyanok, mint a hűtőszekrények a téli körülmények között, nyáron meg forróak, olyanok, mint a kemencék. A biztos úr beszélt arról, hogy nem helyesen használják fel a forrásokat. Mindez az Európai Bizottság felelőssége. Tehát itt nem csupán a forrásokat kell eljuttatni, hanem arra is figyelni kell, hogy korrekt módon használják fel azokat voltak előrelépések az életmentő akciók tekintetében a tengereken, de most meg a határaikon halnak meg az emberek. Az első számú prioritásunk az életek megmentése kell, hogy legyen. Itt nem fil- filozófiai kérdésekről beszélünk, itt nem ö, sürgősségről, hanem vészhelyzetről van szó, szolidaritásról beszélünk, válaszokról egy vészhelyzetben az Európai ö, Unió működéséről szóló szerződés idevágó cikkeje értelmében. Tehát itt kötelezettséget kell vállalnunk, és nagyon sürgősen cselekednünk. Tanács, elnök úr, itt ne beszél nekem Törökországról, semmi köze nincs a Törökországnak ez a vitához, itt ez csak is az EU ügyek. Köszönöm. Diaz de Mera úr, mondja az elnök asszony, Urtaszon úr kékkártyás kérdését elfogadja-e? Urtaszon úr. 30 másodperc. Señor diputado, gracias por su intervención y sus palabras. Köszönöm szépen a beszédét, és köszönöm, hogy ezen akció mellett szólt. Jelenleg nagyon sok menekült tartózkodik Görögországban téli körülmények között. Ezeknek az embereknek más tagállamokba kellett volna eljutniuk, de azok nem tartják tiszteletben az áttelepítési kötelezettségeiket csak 6%-át fogadták be ezeknek a személyeknek a tagállamok, noha az áthelyezési mechanizmus alapján ezt meg kellett volna tenniük. Válasz. Képviselő úr. Én utaltam erre a kompromisszumra, és beszéltem erről méghozzá szenvedélyesen. A szavaim minden kormányra vonatkoznak. Tehát én nem egy specifikus intézményre utaltam, egyetértek önnel, 8000 embert helyeztek át a kötelezettségvállalás alapján. Most azonban nem arról a kérdésről szóltam, amivel kapcsolatban ön kérdést tett fel. Ön politikai dimenziót adott ennek az ügynek, én egész egyszerűen csupán a vészhelyzetről szóltam, amely tapintható és együtt kell éreznünk ezekkel az emberekkel túl a kormányok kedvező vagy kedvezőtlen reakcióin. Köszönöm szépen, Holzer úr, a szocialisták részéről. Mikro, mikro, mik... József, mikro. József, a mikrofonját kapcsolja be, legyen szíves, bitte. Múlt héten nagy hóesések voltak Európában, sokan megfagytak, tízezer menekült Görögországban és a Balkánon szörnyű katasztrófát szenvedett el. Borzasztó képeket láttunk, ezek milyen megérintettek és aggodalmat keltettek bennünk, ezért is folytatjuk le ma itt ezt a vitát, ezért kértük. Nem szabad csak beszélnünk, cselekednünk kell. Biztos úr jelenlétét üdvözlők. Jó azt hallani, hogy megfelelő forrásokat kell elkülöníteni erre a célra. Az következett be, amitől mindig is óvtunk. A probléma mélyebben van, abban a tényben, hogy Görögországból még mindig nem telepítették át ezeket az embereket. Noha van erre készség. Az katasztrofál, és hatalmas bürokratikus húzavona zajlik, és Avramopoulos biztos úr mindig azt ígéri, hogy a jövő héten, a jövő héten történik majd, és változik a helyzet, ez nem történik azonban meg. Itt a Task Force létrehozása lenne a megoldás, amely ezt az eljárást végre működésbe hozza. Monsieur Marias. Marias egy perc, 30 másodperc. A görögországi hotspotokban kialakult helyzet elfogadhatatlan, és ez még finom fogalmazás. Több ezer tiltott bevándorló torlódott fel. Ez azért van, mert Törökország továbbra is küldi a bevándorlókat az égei tengeri szigetekre csak 7000 hely van, többszöröse torlódott fel a Frontex, ahelyett, hogy feltartóztatná ezt az áradatot, csak megváltoztatja az irányát, és csak 8000 embert helyeztek át más EU tagállamokba, és az is probléma, hogy a menedékkérelmek elbírálása nagyon hosszú időt vesz igénybe. Azért is van, mert az Európai Unió több száz szakértő helyszínre küldését ígérte, de sokkal kevesebben jöttek. Morian, Lesboson, Riconában több százan élnek a hóban a szabad ég alatt, de Círoszon is nagyon rossz a helyzet, ott voltam a hétvégén. Annak ellenére, hogy több százezer eurót kaptak a civil szervezetek a migránsok megsegítésére. Hova lett a pénz, Styrianides úr? Én azt kértem, hogy az Olaf nézen utána, hogy mi lett vele. Stylianides úrnak is kérdést tettem fel októberben a pénzek rossz felhasználásával kapcsolatban, hogy a görög kormány vajon mit tesz ezzel a pénzzel, ami el kellene, hogy jusson a menekültekhez. Görögország ráadásul egyedül nem tud megbirkózni a menekült és bevándorló áradattal, a menekültek pedig nem élhetnek a szabad ég alatt a hidegben. Köszönöm. Wikström asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony a ö, hó esik, és a ö, hő, hőmérséklet csökken. A nagyon kemény tél megérkezett még az Európai Unió legdélibb tagállamaiba is. Egyre több menekült él elfogadhatatlan körülmények között. Hála e percben a nemzetközi szervezetek és a civil szervezetek sürgősségi ellátást biztosítanak, és igyekez, és megérdemlik az elismerést és a köszönetet. Ugyanakkor az európai kormányok és az Európai Unió intézményeinek foglalkozniuk kell, kezelniük kell ezt a helyzetet. A feltételek elfogadhatatlanok, amikor Európai Uniós állampolgárokról van szó, de ez elfogadhatatlan olyan emberek esetében is, akik menedéket kerestek és így érték el az országainkat sokkal jobban kellene teljesítenünk, mint hogy ezt tehetjük. Azt látom, hogy Olaszországból és Görögországból az áttelepítés nem működött. A Dublini ö, szabályozás, amelyel ö, ér felelősök és amin dolgozom, különböző ötleteket ö, hozott, hogy hogyan lehetnének megoldást találni, de ezek hosszú távú megoldások. Amire most szükség van, azok sürgősségi intézkedések, hogy a kontinensükön valamennyi menekülten segítsünk, azokra is, akik tagállamokban vannak, és azokra is, akik a Nyugat-Balkánon ragadtak. Remélem, hogy a tagállamok és a bizottság mindent meg fognak tenni azért, hogy a szükséges segítséget nyújtsuk, mert ma amire szükség van, azok sürgősségi intézkedések, és legalább ennyire van ö, szükség az együttérzésre is, mindazokkal, akik szükséget szenvednek, és ezt a humanitárius válságot európai területén ahogy kezeljük, az azt is fogja hozni, hogy, meg, hogy annak megfelelően fognak bennünket megítélni, hogy mit teszünk, illetve mit nem teszünk és ki, sok sikert kívánok, biztos úr, az erőfeszítésében, és remélem, hogy együtt meg fogjuk mindezt oldani. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Spinelliu asszonynak adom át a szót a GUE nevében. Köszönöm szépen. Azt vetődik fel bennem, hogy ezen a télen a mi szégyenünkből adódóan hány ezer menekültnek kell meghalnia, megfagynia a hidegben. A e, móriai e, menekültek e, képviselője is azt mondja, hogy nem szabadna a szigeteken maradni a menekülteknek. A Törökországgal kötött megállapodás értelmében és a Dublini megállapodás miatt nem veszik át a, más tagállamok a menekülteket. Igazából nem a menekült válságról van szó, hanem a mi menedékrendszerünk válságáról. Tisztelt biztos úr, egy ennyire hideg tél nem volt előre jelezhető. a morjai menekültek azt kérik, hogy a legkiszolgáltatottabbakat ne szállítsák vissza Törökországba, és az eljárásjogi garanciákat szavatolják a menekültek számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Keller asszony a zöldek nevében két perc. Köszönöm szépen. Képzeljük el, amikor az Európai Unió 21. században van, és mégis vannak emberek, akik meghalnak, megfagynak, gyerekek vannak fagyási sérülésekkel 21. században az Európai Unióban. És egyszerűen úgy tűnik, hogy képtelenek vagyunk hatékony segítséget nyújtani. Hogyan fordulhat ez elő, hogy a saját Európai Uniónkban, ahol fe, valamennyien felelősek vagyunk, ez megtörténik? Ez annak a logikának az eredménye, hogy a menekülteket, menedékkérőket, migránsokat megpróbáljuk kívül tartani, hogy ne jöjjenek ide. Elfogadjuk, hogy emberek szenvednek azért, hogy elrettentsünk másokat. Ez az az Európa, amiben élni akarunk? Ez az az Európa, amiről gondoltunk, amikor például a, hadba szálltunk a jelölésünkért? ez, hogyha ez egyszerűen nem elfogadható, hogyha ez nem elfogadható, akkor viszont megoldásokat kell. A szigetekről a kontinens, görög kontinensre kell szállítani a személyeket, és ebben a nagy problémát a Törökországgal kötött egyesség jelenti, mert akik az egyete, a szigetekről jönnek, azokat visszafogadják, de a tanács, a tagállamok hozták magukat ebbe a helyzetbe, és nyomást gyakorolnak a görögökre, hogy a kontinensen ne hozzák át ezeket az embereket, ezért ragadtak a szigeteken, ahol nincs megfelelő ellátás számukra és át kéne őket telepíteni, áttelepíteni, csak 6,5%-át tudták a 160 ezernek áttelepíteni. Ez semmi, megint csak arra van szó, hogy a tagállamok lépjenek e tekintetben. Nem csak Görögországról, Szerbia, Macedónia, Bulgáriával is fokozni kell a fogadási képességeket. Mindenképpen abba kell hagyjuk, hogy az emberek, akik konfliktusos területekről jönnek, menekülnek el, azoknak még szörnyűségesebb körülmények közé kerüljenek. Ezt nem lehet. El kell fogadnunk a realitásokat, és e, Európának és ezeknek az emberek és méltóságot kell biztosítanunk. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Wimberg asszony az EFT nevében. Köszönöm, elnök asszony. Még egy év eltelt, és a földközi tenger térségében csak nagyon kevéssé javult a helyzet. Már megint ideiglenes megoldásokról beszélünk, olyan problémákra, amelyek nyilván újra ki fognak alakulni. Svédországban a szociáldemokraták állandóan arról beszélnek, hogy az embereket ott kéne megsegíteni, ahol élnek. Nem kellene őket a táborokba vonzani. Hát igazából elébe kellene menni a dolgoknak, és nem megvárni, amíg a probléma kialakul. Persze nagyon nehéz a helyzet Görögországban, a Dublini rendeletet 2011 óta igazából senki sem tudja rendesen alkalmazni. Tarthatatlan ez a helyzet. Svédországban a múlt télen sátrakat is kellett használni, mert túlzott felelősséget vállaltunk, és gyakorlatilag mindenkit befogadtunk, aki Svédországba érkezett emberek százezrei próbáltak segíteni, befogadták az embereket, és Svédország fogadta be a legnagyobb számú menekültet egy lakosra számítva. Most egy új EU e, intézmény hatóság fogja e, védeni a határokat. A kérdés az, hogy Svédországgal mi lesz, és mikor fogják végre betartani a Dublini rendelet szabályait. Most pedig az NF nevében Briois képviselő kapszott egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az EU preferenciája ezen ügyjelent igencsak botrányos, mikor rengeteg európai a mindennapokban tapasztalja meg a nyomorúságot, hajléktalanok, nagyon szegények, és ezért nem kell az összes figyelmünket a migránsokra koncentrálni, előtt európai szociális politikára kellene figyelnünk. A migránsoknak segítünk a súlyos időjárási körülmények között, mint hogyha hajléktalanok nem szenvednék el ugyanezen éghajlati körülményeket. Hogyha nem tudunk hierarchiát létrehozni, ezen szemétnek segítség, segítést, illetve mindenképpen józan észre kellene hallgatnunk. A párizsi polgármester például a migránsoknak készített ö, ö, lakhatási lehetőséget, ugyanakkor több ezer hajléktalan alszik az utcákon minden este a városban, és ezt közömbösen szemléli mindenki. A józanész azt kívánja, hogy először az európaiakon segítsünk. Papadakis úr következik egy percben, mondja az elnök. Nos, Biztos. Köszönöm szépen. Januárban ö, a, készülünk fel a térre, és Lesbosban megint ö, ö, ö, sátrakat kínálnak. A kormány azt mondja, hogy a kormány végül is elégedett, és állítják, hogy 57 ezer embernek van meredéke és fűtése. Ugyanakkor vannak a kb. 6000 akik viszont megfagynak, és ez az eredménye az Európai Unió Törökország megegyezésnek. Ezeket az embereket arra ítélték, hogy csapdába kerüljenek lehetetlen körülmények között amiközben a civil szervezetek felveszik a pénzt, de aztán valójában semmit nem csinálnak a táborokban. Ez az Európai Unió és más kormányoknak a közös határa, hogy lezárják a határokat, falakat építenek, embereket elküldenek, és most a szigetekről a más befogadó országokba kellene átadni. De nem volt ilyen, senki sem lenne szabad, hogy víz, villanyáram, fűtés, megfelelő ruházat és lakatás nélkül legyen. Az e Unió ezekből a telepekről a civil szervezeteket is kizárták, és a menekültek is kellene oktatáshoz legyen joguk.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 Elnézést, elnök asszony, nem hallottam a nevemet, gratulálok a megválasztásához. Hölgyeim és uraim, mindig időszerű ez a probléma, és egyre romlik a helyzet. A probléma az, hogy Görögországban, az én országomban 2017. szeptemberéig két-három ezer embert kellene áthelyezni havonta. Eddig összesen 7 ezer embert helyeztek át, vagyis teljesen kudarcot való összeomlott ez az egész rendszer. 2017 márciusától a Dublini eh, rendeletet eh, újra alkalmazni fogják. 2011 óta be volt fagyasztva, most ez probléma lesz. Ami az EU-Törökország eh, mechanizmust illeti, annak értelmében 150 ember érkezett naponta, körülbelül 4000 ember havonta, 60 ezeren vannak a szigeteken pillanatnyilag, ezért a görög állam, a görög hatóságok nem tudják teljes körben kezelni a problémát. A görög emberek, a lakosok csodálatos segítőkészségről tettek tanúbizonságot, emberként tekintettek a menekültekre, és segítettek nekik. De nagyon jól tudják önök, hogy egyetlen állam nem tudja megoldani a problémát, és hogyha Görögország kudarcot válik ebben, akkor az egész Európai Unióval kudarcot. Köszönöm, Guerrero Szalom úr, egy perc. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony a gazdag országokban, az Európai Unióban hideg hullámról beszélünk, meg influenzáról, meg ö, ö, sürgős helyzetről, de hát az igazi vészhelyzet a Balkánon, Görögországban, Romániában, a Cseh köztársaságban ö, alakult ki, meg olyan helyeken, mint Szerbia, ahol ezer és ezer menekült töltötte a karácsonyt a hidegben, fizikailag és morálisan is, hiszen az Európai Unió kormányai cserben hagyták ezeket az embereket, nem vállaltak felelősséget ezekért az emberekért, embertelenül viselkedtek velük szemben. Ugye élelmezésről is szó van, elhelyezésről, orvosi ellátásról és mindenféle segítségről beszélnünk kell. Egy olyan tervet kell most gyorsan összehozni, ami a rövid távon is, meg a hosszú távon is a téli problémákat megoldja. Guerrero úr, Söldrova asszony feltehet egy kékkártyás kérdést. Söldrova asszony, tessék. Azt akartam a képviselő úrtól kérdezni, hogy honnan vette azt az információt, amiről beszél. Az igaz, hogy a cseh köztársaságban nagyon hideg van, és igaz, hogy vannak hajléktalanok a cseh köztársaságban, akiknek nincs fedél a fejük felett, de pillanatnyilag a menedékkérők befogadó központjaiban vannak szabad helyek, nem igaz, hogy akár csak egyetlen menedékkérő is a hideg miatt szenvednek, Próbálunk nekik segíteni, úgyhogy nagyon meglep az, amit mondott valóban, valóban bízunk benne, hogy ez a segítség eljut a menekültekhez, de a Nemzetközi Migrációs Szervezet adatait idéztem, meg az Amnesty International-ét, az ENSZ menekültügyi főbiztosságét, akik tisztában vannak vele, hogy az EU különböző tagállamaiban, így a Csehköztársaságban is sajnos ez a helyzet. Én nem a Csehköztársaság ellen beszélek, nem azt kritizálom. Nyilván más országok is vannak, melyeknek több a lehetőségük, és mégsem segítenek például az én országom ilyet Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. katastrofa humanitarna. amikor a katasztrófa, emberi eh, humanitárius katasztrófa kezdődik, akkor a politikának egyszerűen vége. Minden fellépés, amiről szó volt, az Európai Biztonság képviselője is említett, azokat biztosnak kell tekinteni. Természetesen ezt elmondva én is támogatom mindazokat, akik azt mondják, hogy segítségnyújtási alapok vannak például a fogatartási központokban, és ezeket nagyon hatékonyan kell ellenőrizni, mert ezek az alapok oda kell, hogy eljussanak, akiknek szánják. A humanitárius katasztrófa ha amikor megkezdődik, akkor vége a politikának, de a politikai felelősségnek nincs vége ugyanekkor. Az ilyen támogatásnak a nyújtásával azt is látnunk kell, hogy ki idézte elő ezt a helyzetet, természetesen a maffia és az illegális embercsempészekből élők hozták, idézték ezt elő, és ugyanakkor ezzel kell, fel kell lépni, de igazi lépéseket nem tettünk, sőt, diplomáciai lépéseket sem tettünk annak érdekében, hogy kivéve az olasz és Líbia közötti területen de az Európai Unió vezetői között is vannak, akik felelősek, azok, akik azt mondták, hogy hát fogadjunk mindenkit, akik azok a kollégák, akik azt mondták évtizedek óta, tudjuk, hogy nehéz időjárási körülmények között a hajléktalanok meghalnak Európában és annak e, ezért felelőtlen nyilatkozatok hangzottak el a kontinensen. Görenc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztos úr elmondott számos sürgősségi intézkedést, és köszönöm szépen ezeket. Az azonnali fellépés szükséges, gyorsan, hatékonyan kell fellépni, annak érdekében, hogy védelmet biztosítsunk a leg nagyobb bajban lévőknek európai humanitárius szempontból. Egyszerűen most sürgősségi helyzet van, és nem a felelősök keresésének van itt az ideje. Később természetesen ellenőrizni kell azt, hogy voltak-e hiányosságok a sürgősségi ellátásban, a fellépési tervek elegendőek, a tehermegosztás egyenlően történt-e a 28 ország között, és azt kellene tenni, hogy nem pedig magára hagyni egyes tagállamokat, mint például Görögországot, amelyek már amúgy is vannak olyan nehézségeik, amiket a menekültek megérkezése előtt is volt. Ne a bizottságot támadjuk, hanem inkább több tagállamot, amelyek egyszerűen elutasítják, ne, vagy populizmus miatt, vagy nemzeti önzőségből, hogy semmit sem tesznek annak érdekében, hogy a teher megosztásában részt vegyenek. Ez teljesen elfogadatlan. Én biztosítom önöknek, hogy ha kell eszközöket adunk Szilián ez biztosnak, akkor ő meg fogja tenni amit szükséges. Egyébként nem lehet megoldani ezt a problémát. Aminek neki kell látni, az a szígyen, amit egyes tagállamok váltanak ki, akik egyfelően elutasítják a nemzeti kompetenciákat átadni az Európai Bizottságnak, és ugyanakkor még van képük a bizottságot kritizálni a fellépését. Ez egyszerűen szégyenletes. Björk asszony. Köszönöm szépen. A téli helyzet embertelen, az emberek meghalnak, mégpedig mindez a 2017-es évben történik. Most a politikai határozatok okán kialakult helyzetet ö, szenvedjük el, a közömbösséget, több tízezren rekedtek Görögországban különböző szigeteken, illetve sokan a Nyugat-Balkánon tartózkodnak hogyha hajókat küldünk és a határokat védjük, akkor mindenki együttműködik, de a menekülteket senki nem akarja befogadni. Ezen változtatni kell. És amit hallottam, ezeket a terveket, hát most itt humanitárius vészhelyzetről van szó, kérem tehát a bizottságot, hogy hívja fel a tagállamokat, tegyenek valamit, nem lehet elrejtőzni, mögött, hogy egyesek nem működnek együtt. Tennünk kell, vészhelyzet van, és a hízagokat be kell zárni, cselekedjük. Szargentini asszony következik egy percben, mondja az elnök. Köszönöm szépen. 300 opklapbedden. 18 minibusz, 300 összecsukható ágy, több ezer hálózsák, matracok, párnák, lepedők, 300 higiéniai készlet, 300 vízszivattyú. Ezt adtuk Görögországnak, Hollandia és más országok részéről vészsegélyként annak érdekében, hogy kezeljék a helyzetet, amit mi is felelősek vagyunk, hiszen nem vesszük át a menekülteket. Tíz ezer menekült befogadását ígérte meg Hollandia, és most bezárják a különböző befogadó központokat a, miközben ugye látjuk, hogy a hóban szenvednek az emberek. Ez, ez sokkoló, ö, megdöbbentő azt látni, hogy a menekültek milyen körülmények között maradtak, és hogy semmit nem teszünk, Dinos úr. Elnök asszony, nagyon sokan itt a kontinensen azt mondják, hogy humanisták vagyunk. Itt a menekültek problémájáról és az illegális migrációról vitázunk. Gyakran elfelejtik ezeket a, ezek a humanisták, hogy itt emberekről van szó. Görögországban vannak munkanélkülek, vannak családok, ahol nincs áram, vagy nincs elegendő ennivaló. Azonban mindenki, mindenkivel szemben humanista magatartást kell tanúsítani. Természetesen támogatnunk kell a menekülteket, de egyetlen kormánynak sincs joga csupán a migránsokra fókuszálni, és nem foglalkozni Európa sorsával. Még a saját honfitársaink problémáit sem tudjuk megoldani. Ha pedig ezt nem tudjuk megtenni, akkor nincs politikai létjogosultságunk. Az Európai Parlament olyan képviselőkből áll, akiket a polgárok, nem pedig a migránsok választottak meg. Képviselő úr kékkártyás kérdést kapott, elfogadja ezt? Sinadinos úr elfogadja a kékkártyás kérdést. Igen, elfogadja. Akkor tessék képviselő. Kérem, Görensz úr, mikrofont használjon. Köszönöm. Hallottam, amit mondott az imént. A migránsokat, a menekült ez szembeállítja a migránsokat a menekültekkel. Válasz. Nos, hogyha döntést hoznánk itt a parlamentben, mert ami a migránsokat és a menekülteket illeti, a nemzetközi jog szerint ez természetesen két különböző kategória. Jiménez Precis asszonynak adom. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy empátiát tanúsít azok iránt, akik szenvednek egy kicsit valamilyen mértékben mindenütt Európában. Ez az európai különbségtétel nekem fáj. Egy kontinens vagyunk, amely ismerte a háborút, a kínzásokat, és olyan személyek vannak, akik ugyanakkor a hideg miatt halnak meg, gyerekek, nők és a ö, szívünkkel mégsem vagyunk képesek ö, tenni valamit. Ők a múlt nyáron jártam Aténban, Leszboszon, és láttam, elmentem a ö, sátrakba, láttam, hogy ezek az emberek hogyan szenvedtek a melegtől. Most ö, ugyanezek a személyek a hideg miatt ugyanezekben a sátrakban szenvednek a szörnyű hidegtől. Ez egyszerűen drámai. És éppen ezért el kell kerülnünk, hogy ezek a gyerekek meghaljanak az influenzában, fertőzésben és így tovább. Tegnap a meleg volt, most a hideg, és holnap mi lesz? egy meleg, egyszerűsített menekültügyi rendszerre van szükségünk, ami legális, biztonságos Európába jutást tesz lehetővé, azért, hogy ezek az embereknek ne készüljenek rá arra, hogy embercsempészeket vegyenek igénybe. Görögország, amelyik egy igazi csapda, olyan emberekkel vagyok, akik egyszerűen csapdába estek. Szerintem ezeken az embereken segíteni kell, akik a legsérülékenyebbek. 10%-ról beszélünk, akik kis, kíséret nélküli kiskorúak, akiknek élelemre van szükségük segítségre. Hogyan akarják, hogy ezek a gyerekek éljenek? Távol vannak a hazájuktól, fáznak, és mit csináljanak ők? Moresz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elkövetkezendő napokban kollégáimmal együtt jó magam is el fogunk látogatni néhány válságos területre, ahol az emberek szenvedtek a hipotermiától, és azok a kollégák, hogy elmondták, hogy szenvednek a civil szervezetek dolgoznak. A, szenvedés nagyon is tényleges, és olyan problémák vannak, amelyek már korábban is léteztek. Ez nem egy nulla eredményes játék, hanem van egy külön probléma, az a Libanonban, Jordániában tudjuk, hogy menekült probléma van, és mindenütt a világon. Nem lehet a 2017-es évet úgy nézni, hogy a hideg időben halnak meg a menekültek Európában. Egy ilyen helyzetet senki sem szeretne látni. Én annyit szeretnék mondani, hogy a Libe szakbizottság Martin Werberrel találkozott a koordinátorral, értjük az áttelepítési problémákat, ismerjük a kontextust, de azt is tudjuk, hogy a biztos úr nagyon keményen dolgozik ezen, tudjuk, hogy dolgozik, és senkinek sincsenek tekintetben kétségei. A kérdés az éppen az, hogy segítsük ön, támogassuk ebben a szükséghelyzetben, és hogy többet tegyünk. A Libe szakbizottságban a múlt héten éreztük, hogy ez nem egy fenntartható helyzet, az elkövetkezendő helyekben meg kell próbálni többet csinálni, de adjon egy elemzést, hogy mi az, amit tehetünk. Köszönöm, Jakovsics úr következik. Köszönöm szépen. Stanje na grčkim otocima je nego A görög eh, szigetek helyzete több mint drámai, de mm, el kell, hogy ismerjük, hogy a mi politikánk bukott meg. Mi vallottunk kudarcot. Hiszen úgy tűnik, hogy nem tudjuk, hogy a nyár után ősz, az ősz után pedig tél következik, télen pedig eh, hideg van, eh, így néznek ki az évszakok. Tudják, hogy milyen a szerbiai helyzet, drámai. A fővárosban, Belgrád központjában rengeteg menekült és migráns torlódott fel. Szerbiának segíteni kell, Belgrádnak, mint városnak segítenünk kell, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a helyzetre valamilyen megoldás szülessen méghozzá azonnal. Nagyon elővigyázatosnak kell lenni azonban a balkáni út megnyitásával, ugyanis ma nem jó a helyzet a Balkánon, forrong a helyzet, óvatosnak, elővigyázatosnak kell lennünk, egyre nagyobb a feszültség, és ezt a feszültséget a menekült helyzet tovább ronthatja. Tudom, hogy nehéz ezt itt kimondani, de én ismerem a helyzetet, higgyék el. Elnök Krizsokonosz úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai migránsokról és menekültekről szóló vita, amiben az időjárási viszontagságokról beszélünk. Jó alkalom arra, hogy több szolidaritást mutassunk a rendkívüli időjárási körülmények, amelyek sújtják például a görög szigeteket, próbára tették a kormány mechanizmusokat, de a menekültek eh, tűrőképességét is. Az Európai Uniónak arra kell törekednie, hogy jobban bánjanak az emberekkel, jobb ellátást biztosítsanak számukra. Az adatok eh, azt eh, mutatják, hogy anyagi támogatást is kaptak, meg többlet emberi erőforrást is. Az időjárási körülmények miatt viszont viszont a görög kormánynak nagyok a gondjai, ezért a rossz idő sújtotta területeknek további segítségre van szükségük. Becsere asszony kékkártyás kérdést feltehet önnek? Tessék asszonyom akkor. Köszönöm elnök asszony. 2016. március 20-án, amikor az Európai Unió Törökország megállapodás hatályba lépett, Görögország megszűnt tranzitország lenni, és zsákutca országá vált, hiszen, mint tudjuk, csak 10%-át helyezik át az embereknek. Görögország az európai sürgősségi alapból kapott támogatást az átmeneti helyzet tartós megoldásával való átalakítására. Ciprás úr kormánya nem tudja kezelni a helyzetet, ugye 100 millióból azért elég sokat lehetett volna tenni. a 100 millió eurót említett, ez egy nagyon kis összeg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy hány migráns és menekült van, több mint 60 ezer van Görögországban, és a legobjektívabb probléma figyelembe véve a földrajzi helyzetet, a sok kis sziget, és az, vannak, akik az állami rendszert is hibáztatják, semmi sem tökéletes, de Európa többet is tehetne. Thank you. Uh... Uh, uh, e Köszönöm szépen néppárt nevében. Daniel Buda másfél percben. Köszönöm szépen, uh, biztos úr. A migráció egy igazi fájdalmas realitássá vált az Európai Unió számára, és sajnálatos módon nem tudtunk hatékony megoldásokat találni, hogy kezeljük ezt a jelenséget a Schengen eh, területen a tagállamok képtelenek voltak a saját eh, határaikat megfelelően hatékonyan megvédeni. A Frontex 2016-ban több mint 1,3 eh, millió ember lépett át illegálisan a határokat, és 2016-ban még ennél is magasabb volt. Mindezek a személyek, hogy ezek gazdasági bevándorlók, vagy menekültek, akik a saját hazájukból háború ellen menekülnek, ugyanabban a helyzetben vannak most meg, egyszer csak megérkeznek ide, akkor nem csak a szociális helyzettel kell megküzdeniük, hanem még az időjárással is, ami úgy tűnik, hogy idén sokkal keményebb az időjárás, mint bármikor volt, még a helyi normál lakosságot is megviseli. A kálei menekültábor mielőtt bezárták, nyilvánvalóan az egyik olyan helyzet volt, amiről, eh, amiről mindenki legszívesebben örökre elfelejtené és ez is mutatta az, hogy mennyire képtelenek vagyunk segíteni. Szolidaritást kell mutatnunk azokkal, akik nehéz helyzetben vannak, ugyanakkor ne felejtsünk el egy dolgot. Az Európai Unión belül csak átmeneti megoldásokat tudunk találni, az igazi hosszú távú megoldások azok Európa határain kívül, a saját területeinken vannak, ahol biztonsági övezeteket kell létrehozni ezen személyek számára. Köszönöm. Rena Valenciano asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában én bízom a biztos úrban, és úgy gondolom, hogy igazán megtesz minden lehetséges erőfeszítést, és nagyon bízom a máltai elnökségben is. Én úgy gondolom, hogy a máltai elnökség különösen érzékeny erre az egész problematikára. Kollégáim is elmondták, hogy egy ilyen senki, jogi senki földjét hoztunk létre több ezer ember számára, és ez a senki földje időnként olyan pokoli meleg van, máskor meg rendkívüli hideg. Miért nem lépünk fel? Miért nem teszünk ott, ahol tehetünk a saját területünkön, ne lépjünk ki ezekről a területekről, ezek a személyeket hozzuk ki ebből a, az egérfogóból, ebből a hideg csapdából, férfiak, nők, gyerekek, akik nem felelősek, és akik nemzetközi segítségre jogosultak, és ahelyett, hogy segítenénk, magukra hajtuk őket. Felelősek vagyunk a politikai döntésekért, és azért, hogy hatékonytalan a fellépés lépésünk. És most a, a máltai elnökség felé tekintek, amely most kezdi a mandátumát, és kérem, hogy a tanácsban is gyakoroljanak nyomást, hogy a, és próbálják meg elérni, hogy a, az ottani viták azok reményt keltsenek, ne pedig reménytelenséget. Köszönöm. Képviselő asszony. Most pedig el is Lein asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves biztos úr, néhány nappal ezelőtt láttam egy videót, egy menek idékéről forgatta ezt Maria Lesboson. Több százan nem fűtött sátorban kell, hogy aludjanak, hóban hiányzik az élelmiszer, az orvosi ellátás. Nyilvánvaló, hogy ez a vészhelyzeti eszköz nem elégséges, amiről ön szólt az ilyen helyzetekben. Ezt tehát növelni kell és ellenőrizni, hogy hogyan használják fel a bizottság for forrásait, hogy azonnal biztosítsunk emberhez méltó körülményeket. Az MSZF és más NGO nagyon sős helyzetekről számolnak be Görögország más térségeiben, Szerbiában, mínusz 20 fokban, 30 ezeren élnek elhagyatott épületekben. Az ilyen UNHCR a 15 ezer ember szárazföldre való átszelítését kéri a szigetekről, az áthelyezések pedig 12 százalékon állnak. Mit lehet lehetne tenni, hogy ezeket felgyorsítsuk, és az európai ö, polgári védelmi mechanizmust is újra kellene aktiválni, ami már 2015-ben is ö, megtörtént. Senkit ne hagyjunk meghalni a hidegben, ö, annál is kevésbé, hogyha az illető személy ö, politikai menedéket kér. Elnök, köszönöm szépen. Schlein képviselő asszony. Deputy Linda McCavan, one minute, please. Uh, Megkeven asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Több kollega, Claude Morales és mások is beszéltek arról, hogy milyen sokan szenvednek. A civil szervezetek is elmondták, hogy elfogadhatatlan körülmények között élnek az emberek a Balkáni úton végig, közöttük kísérő nélküli gyermekek. Úgy tudjuk, hogy 300 kísérő nélküli gyermek lakik foglaltházban, Belgrádban. Valenciano asszony erről a limbóról beszélt, erről a padhelyzetről, illetve megoldás nélküli helyzetről. Az egyik lehetőség az lenne, hogy valamilyen készpénzbont kapjanak az emberek, és saját maguk tudjanak valamilyen helyi élelmet vásárolni, és egy alapvető konyhát felszerelni, méltóságosabban élni így az is fontos lenne, hogy a gyerekek iskolába járhassanak. Nagyon sok gyerek nem jár évek óta iskolába. Bizottság részéről érdekelne, hogy mit gondolnak erről, illetve Málta, a Málta elnökség tudom, hogy elkötelezett, Görögország többet kell tennie, de úgy mondom ezt, hogy az én országom semmit nem tett, és a politikákra meg majd vissza kell térnünk hosszabb távon. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig eh, a spontán hozzászólások eh, következnek, nagyon sokan jelentkeztek, és mindenkinek eh, lehetővé fogom ezt tenni. Sojdrova asszony az első tessék. Tisztelt kollégák, elnök úrak, biztos úr, azt kell, hogy mondjam, hogy már megint meg vagyunk döbbenve. 2014-15-ben azon döbbentünk meg, hogy milyen sok jogellenes bevándorló érkezik. Most pedig azon, hogy a görög szigeteken felállított hotspotokban a körülmények milyen rosszak. Nos, senki nem várta, hogy ilyen irodási körülmények alakulnak ki. Azt látjuk, hogy Európa nincs felkészülve, Európa nem tudja prognosztizálni, hogy milyen helyzetek alakulhatnak ki. Együtt kell működnünk, a tagállamoknak együtt kell működniük. Nagyon örülök, hogy a biztos úr azt mondja, hogy pénz rendelkezésre áll. A kérdésem azonban az, hogy mit kellett volna tenni ahhoz, hogy ne álljon elő egy ilyen rossz humanitárius helyzet ma. Valamit kifelejtettünk, valamit elmulasztottunk, mit kell tenni legközelebb, hogy felkészültebbek legyünk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Nikola Caputo következik. Elnök úr, Belgrádban több ezren vannak, és a fagyhalál fenyegeti őket. Nagyon sok család, gyermek ezen órákban menedéket keres elhagyatott épületekben, humanitárius védelmet keresnek Európában, és Európa szöges drótkerítéseket húz fel, és megállítja a reménytelenek áradatát. Az Európa, Európa úgy válasz, hogy nem alkalmaz a nemzetközi jogot, amely a humanitárius védelmet garantálna. Ez az Európa, amely szankcionálja azt, aki a stabilitási paktumot megsérti, azt azonban nem, aki megsérti az emberi jogokat, nem tükrözi azokat az értékeket és jogokat, amelyeket például Olaszország évek óta küzd, amikor emberi életeket ment a tengereken. Elutasítjuk nő, a nőket, a gyermekeket, halálra ítéljük őket, nem ez az Európa, amit akarunk. Itt az ide a cselekvésnek, fontos fellépni, hogy azonnal segítséget nyújtsunk ezen személyeknek, és ezt a cinikus magatartást beszüntessük egyes európai országok részéről a migrációs politika területén. Köszönöm. Grazie, Milan Caputo. Köszönöm, Caputo úr. López képviselő. Gracias, señor presidente Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak és a maltai elnökségnek is. Minden egyes fél év végén a az új elnökség kapcsán. Összeül a tanács, hogy a tagállamok egymásról beszéljenek mindenről, amiről itt is. Itt, és nem csak azért teszik ezt, hogy párbeszédet folytassanak, hanem azért is, hogy a képviselőket meghallgassák az európai lakosok, állampolgárok képviselőit, akik fel vannak háborodva, a, hogy ebben a hidegben milyen helyzetben hagyjuk a menekülteket. És most itt a Máltai elnökséghez fordulok, amelyiknek sikerült megőrizni az európai szemléletet, miközben a migráns nyomás élvonalában volt, amit menekült válságnak is neveztünk, és amely megfelelő úton jár ennek a és amely ugyanakkor nagyon rosszul kezeltünk. Talán önök megkérhetnék a kormányokat, hogy vállalják a kötelezettségeiket, és főként, hogy a menekült csomagot végre indítsák el, és legális Európai Unióba való bevándorlási lehetőségeket, humanitárius vízumokat adjanak, hozzanak létre humanitárius koridorokat. Máltai elnökség önök felé fordulok, és kérem ezt. Beszéljenek a többi kormányjal, kérjék őket, hogy reagáljanak végre, és humanitárius módon lépjenek fel ezzel a humanitárius menekült válsággal kapcsolatban. Cecilia Kienge képviselőasszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, sürgős beavatkozást kérünk azért, hogy vészhelyzeti támogatást biztosítsunk több ezer migránsnak, menedékkérőnek, akik nehézségekkel néznek szembe az időjárási körülmények okán. Fagy, hó van Európában. Noha, mindez előre látható volt. Időben cselekedhettünk volna, de továbbra sem tettük ezt meg, ebből ki kell lépnünk ebből a helyzetből programokkal közép és hosszú távon. Arra van szükség, hogy ez az új eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz európai területen gyorsan hasson, nem lehet most már a késedelmeket tűrni. Jelen kell lennünk ott, ahol az emberek szenvednek, ahol az emberek szükséget látnak, arra van itt szükség, hogy az Európai Bizottság gyorsan aktiválja a tagállamokkal ezt a mechanizmust, és túllépjen a tagállami önzésen. Életmentésről van szó, nem pedig falak építéséről. Az ember élet fontosabb mindennél, a szolidaritás nem lehet rugalmas. Köszönöm. Grazie, Mille. Köszönöm szépen. Most pedig Julie Ward képviselő asszony a szó, tessék. Kedves kollégák, miközben itt ebben a házban a kicsinyes politikai alkuk kal vannak elfoglalva egyesek, és az Egyesült Királyság miniszterelnöke egy kemény Brexitről fantáziál. Emberi lények az utcákon és a táborokban megfagynak Európában. A menekültek, a menedékérők háború elől menekülnek, az ajtók előtt feltorlódtak, de nem engedik be őket, az ellenséges országok visszatolják őket a Balkánon. Férfiak, nők és gyermekek a háború menekülve folyókon keltek át, tengeren keltek át, és most a hideg öli meg őket, illetve az emberek közönye. Az ENSZ segítséget próbál nyújtani, mi pedig ebben a házban a tagállamaink kormányaihoz fordulunk, hogy a vállalásokat teljesítsék. Szégyen, hogy nem teljesítik. Én azt ajánlom minden kollégának itt, hogy személyesen is tegyenek meg mindent, adományozzanak a helyi szervezeteknek, személyesen kampányoljanak. Igen, szükség van a vész segítségre, de amikor a kormányok nem hajlandóak cselekedni, akkor az állampolgároknak kell. És köszönet az ő szenvedélyükért. A, észak-nyugati választókerül, nyugat-londoni választókerületemből nagyon sokan segítenek, orvosok, ácsok és mások, köszönet nekik. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Szilvia Costa képviselőnő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagyra értékelem Muszkát és Borg miniszterek vállalását, hogy tényleg megoldják ezt a válságot. Olasz részről nagyon sokat várunk a Máltai elnökségtől, ugyanakkor nagyon nagyra értékeljük a biztos úr Stilénész úrnak a vállalását, személyes részvételét. Minnyáján tudjuk, hogy hatékonyan és sürgősen meg kell valósítani ezt az intézkedést, hiszen őszintén szólva görög kormány egy ilyen rendkívüli humanitárius vészhelyzetben nem képes helytállni. Fontos lenne, hogy ezt a 15 ezer menekültet a szárazföldre szállítsák, és ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek továbbra is vitatkoznak a kvótákkal szemben. Nos, velük szemben mi többször szankciót alkalmazását kértük, hiszen gazdasági, nem gazdasági szabályokról, hanem lelkiismereti elvi kérdésről van szó. Tegnap mondta éppen az olasz parti őrség, hogy az emberek megmentése morális kötelezettség, de az nem elfogadható, hogy ha már szárazföldre kerültek az emberek, akkor máshogy álljunk hozzá ehhez. Köszönöm szépen. Grazie mille. Köszönöm szépen. Mikadis Kridos következik. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt biztos úr! a görög kormány nevében beszélnék, akkor azt mondom, hogy azt a pénzt, amit adni akarnak, azt csak Szerbiának adják. Az emberek ott fagynak meg az utcán, és ez a pénz, de ne, Görögországban nem fagynak meg, mert nem kaptunk pénzt, nagyon sok pénzt adtak, de a szigeteken azért fagynak meg az emberek, mert hihetetlenül hatékonytalan az adminisztráció, és a kormány és a civil szervezetek között elveszik a pénz, és az európai ö, politikusok, amit kérnek, és nem megfelelően alkalmazzuk a Törökországgal kötött megállapodást. Itt nagyon sokan várják, hogy elbírálásra kerüljön a menedékkérelmük, és ezzel átmehessenek a kontinensre, vagy pedig visszamenjenek Törökországba. Azok az országok, amelyek 1 millió menedékkérelmet dolgozott fel egy év alatt, azok, mi pedig 800 embert kértünk, hogy vizsgálják meg az 50 ezer kérelmet. Nem pénzt akarunk Európától, hanem azt a személyi állományt, amit megígértek, és szolidaritást kérünk Európától. Elnök, köszönöm. Javier López képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ma több ezer menekült szenved a hideg miatt a Balkánon és Görögországban is. Ennek szörnyűséges következményei vannak ezek a személyek szenvednek, mert mi nem cselekszünk, mert a kormányok nem reagálnak, mert az európai intézmények semmit sem tesznek nagyon alacsony hőmérsékletekről beszélünk, arról, hogy nincs kellő élelmezés, nincs megfelelő menedékhely. Olyan hideg, ami nagyon elég sok halálesetet okozott egyébként a kontinensen is. Olyan személyekről beszélünk, akik a saját országukból elmenekültek, mert bombázták őket, olyan személyekről, akik nagyon veszélyes útvonalon jutottak el, 5000-en haltak meg a tavalyi évben csak a földközi tengeren. Tehát ezek olyan emberek, akik teljesen magukra maradtak egy kontinensen, és vannak, akik itt haltak meg nálunk. Miért? Azért, mert nem tettünk semmit talán ennek ösztönöznie kellene a lelkiismeretünket. Hol van az európai lélek? Hová lett? Ezt nem tűrhetjük így. Ezt nem mobilizálnunk kell a sürgősségi alapokat a lehetőleg gyorsabban, és a nemzeti kormányokkal együtt kell ezt megtennünk, hogy ennek a hidegnek a következményeit elhárítsuk, hogy ne legyenek halálesetek, hogy ezek az emberek ne szenvedjenek tovább, miközben háborús vezetekből menekültek. Muchas gracias. Eh, E képviselő következik. Tisztelt elnök úr, alkalmaznunk kell a sürgősségi intézkedéseket annak érdekében, hogy a hideggel szembenézzünk, és egy globális változat, választ kell találnunk a menekült válságra, és a saját értékeinket, illetve az írott eljárásokat, menedéki eljárásokat kell betartanunk. Azok a társadalmak, amelyeknek van lelkük, azok ugyanakkor a legvirágzóbbak is. Az állampolgárok szolidaritása nyilván, megnyilvánul, több ezer személyeket regionális helyi szervezetek segítenek, tehát az a szint lép fel, amelynek fogadnia kell a menekülteket. Valódi kapcsolatot kell létrehozni a, még a leginkább húzódozó országokban is. És az én autonóm térségemnek az elnöke ezeket te a az értékekre tett, és az első külföldi útján is ezt használta fel, hogy az igazi humán értékeket magáévá tegye, és ezek alkalmazásra kerüljenek Spanyolországban is. Diputado Ernest Urtasun. Ernest Urtasun képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszerűen ö, szígyen, ami Görögországban történik. Nem tudom, hogy önök tudatában vannak-e az, annak, hogy Európa hogyan bánik az állampolgárokkal, de hol van Európa egyáltalán? nagyon jól tudták, hogy ez előállhat egy ilyen helyzet. Több ezer ember van egy adott helyen, olyan személyek, akik elveszettek, és akkor meglepődnek azon, hogy mi történik. Európaként Törökországra felé fordulunk, hogy ezek lehetőleg ne érkezzenek ide, de mégiscsak ide érkeznek. Különböző kötelezettségvállalások voltak a tagállamok részéről az áttelepítésért, de a tagállamok nem tartják be a kötelezettségvállalásokat. Ez Spanyolország szerint egyszerűen szígyen. Máltai elnökség. Ide jönnek, itt beszélnek a határőrizetről, beszélnek a törökországi megállapodás betartásáról, de hát ez nem elég. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság részéről Krisztus Stylianides úr, európai biztos fog szólni. Kedves kollégák, köszönöm szépen ezt a vitát. Hát biztos, hogy fájdalmas volt, mert minnyáján nagyon kényelmetlenül érezzük magunkat ebben a helyzetben. Senki sem lehet büszke erre a kialakult helyzetre. Különösen, mivel a morális elvárásainkkal ellentétes. És mivel méltóságot szeretnénk adni ezeknek az embereknek ebben a soha nem látott helyzetben, Hadd ismételjem meg, hogy az Európai Bizottság részéről elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy segítséget nyújtsunk a tagállamoknak a reagálásukban. Abramopoulos biztos ezért volt ma Lesboson a görög hatóságokkal egyeztetett. Én Szerbiába utazom szombaton, és végig fogom venni a menekültek, a migránsok helyzetét ott a hatóságokkal, az útvonalukat, illetve megnézzük, hogy Belgrádban milyen körülmények között tartózkodnak, hogy mire van szükségünk. Nos, azt mondhatom, hogy szombaton Szerbiában be fogom jelenteni, hogy több támogatást nyújtunk, különösen azért, hogy a helyi humanitárius partnereinket és a szerb kormányt tudjuk segíteni. Alapvetően senki nem maradhat szabad ég alatt ilyen időjárásban, és teljesen egyetértek önökkel, hogy az európai projekt szempontjából is nagyon nagy kihívást jelentenek ezek a napok. Üzenetet küldhetünk az EU állampolgárainak, mi szerint eh, készen állunk arra, hogy eh, sokkal hatékonyabban támogassuk ezeket az embereket. Az EU állampolgárok nem szavakat, hanem cselekvést várnak és a mi sikerünk hát azon lehet majd lemérni, hogy mennyire hatékonyan tudunk együttműködni. És ezzel kapcsolatban szeretnék nagyon határozottan köszönetet mondani önöknek a támogatásukért, mert ma is megtapasztaltam, hogy készen állnak arra, hogy támogassanak bennünket, hogy ezen az úton tovább haladjunk a nehéz munkát elvégezzük. A vészhelyzettől eltekintve, amit ugye kezelni kell, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy hosszabb távú megoldásokra is szükség lesz. Az összes többi tagállamhoz felhívást intézzek a Mátai elnökségen keresztül, hogy továbbra is egyre több embert vegyenek át Görögországtól és Olaszországtól. A tagállamoknak be kell tartani az ígéretüket, és a menekültügyi szakértőket is hosszabb időre rendelkezésre kell bocsátaniuk. Kirkosz úrral egyetértek elfogadhatatlan, eh, amit tapasztalunk, hogy eh, mennyire kevés szakértő érkezett. Átlagban csak a fele szakértőt küldték el az ígérthez képest. Az EU-Törökország nyilatkozat. kapcsolatban elismerem, hogy vannak ellentmondásos részei ennek a megállapodásnak. Ugyanakkor ez tette lehetővé számunkra, hogy véget vessünk a tengeri tragédiáknak, annak, hogy végtelen sok ember fullad bele a tengerbe. Hadd mondjam azt, hogy ez nem nemzeti probléma, nem görög, szerb, vagy olasz, vagy spanyol probléma, hanem európai probléma, és a megoldása is kollektív európai felelősséget jelent. Ezért abban kell nekünk segíteni, hogy közös európai álláspont alakuljon ki. és természetesen a nemzetközi közösségtől is segítséget kell kérnünk, mert globális is ez a kérdés, vagyis globális felelősség. Szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni. Teljesen egyetértek Lindával a készpénzbón rendszerrel kapcsolatban. A helyszíni tapasztalataim azt mutatják, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy méltóságot tudjunk biztosítani a menekülteknek. És a görögországi négy fő prioritásom egyike ez. Ugye a elhelyezés, az orvosi ellátása, kísérők nélküli gyermekek ellátása mellett méltóságos helyzetbe kell hozni, vagy méltó helyzetbe kell hozni a menekülteket. És a tapasztalatom, illetve a munkatársaim értékelése alapján sokkal költség hatékonyabb a készpénzbón, mint azok az ellátási rendszerek, amiket eddig Görögországban alkalmaztunk. Ráadásul az ilyen bón rendszer a helyi gazdaságot segíti Törökországban az ISSN projekt keretében egy millió szírmenekült kapott ilyen lehetőséget. Muzalasz görög bevándorlási miniszter bejelentette, hogy áttérnek márciusban a, az élelmiszer osztásról a készpénz bón juttatására. Nem szabad, hogy ez a kezdeményezés késedelmet szenvedjen. Köszönet Morász úrnak a kedves szavakért, mint említettem, rendelkezésre áll némi pénz, ezzel új menhelyeket lehet létrehozni, illetve támogatást lehet nyújtani, és uh, Avramopoulos kollega, illetve Mevren úr, a munkatársunk a görög hatóságokkal folyamatosan uh, egyeztetnek. Um, nem könnyű a megoldást kialakítani, de mindent beleteszünk ebbe az ügybe, annak érdekében, hogy a lehető legjobban teljesíthessünk. Szeretnék arra is visszatérni, hogy nagyon sokan önök közül beszéltek a szigetekről, a szárazföldi részre való átszállítás szükségességéről. Nos, a görög hatóságokkal nagyon sokat beszéltünk erről, és úgy döntöttünk, hogy legalább a veszélyeztetett embereket átszállítjuk annak érdekében, hogy a helyzet ne romoljon tovább. És azt szeretném mondani még, hogy Görögország szárazföldi részén a jelenlegi helyzettel meg lehet birkózni, és azoknak a menekülteknek, a nagy részét, akik nem megfelelő táborokban voltak elhelyezve, átszállították, elhelyezték szállodákban és megfelelő épületekben, Tesszaloniki és Atén környékén. Hogyha a készpénzbón rendszert sikerül márciusban beindítani, és az égei szigetekről Görögország szárazföldi részére több embert, további embereket átszállítunk, azzal javulni fog a helyzet. Köszönet még egyszer a támogatásukért, segítségükért e nehéz körülmények között. Thank you much indeed, Mr. Commissioner, for your Köszönöm szépen, biztos úr, a ö, reményt adó hozzászóláshoz. Most pedig a tanácsnak adom meg a szót, Ian Borg úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt ö, képviselők! Elnökként tudatában vagyunk a nehézségeknek, és azon feltételeknek, amelyek között a menekültek és a bevándorlók jelenleg élnek Görögországban, Szerbiában, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság már elmondta, hogy milyen intézkedések eh, kerültek foganasításra, és milyen eszközök állnak rendelkezésre. Elnökségként mi megteszünk minden, ami tőlünk telik, annak érdekében, hogy ezeket a fejleményeket nyomon kísérjük, és ezeknek a migránsoknak és menekülteknek a méltóságát helyreállítsuk. Az európai kontinensen vannak, mert menekültek háborúk elől, üldöztetés ellen a saját hazájukból. Ugyanakkor engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, hogy a mi országunk, csak úgy, mint más országok is, említette, illetve hogy említették a képviselők, mi megtapasztaltuk ezt a helyzetet, mert az elmúlt években, nem az elmúlt két évben, megtapasztaltuk ezt a helyzetet a saját ö, ö, hazánkban. Lehet, hogy nem hallottuk, korábban nem figyeltünk oda ezekre a vitákra az intézményekről, de nem pont olyan jól tudjuk, hogy mit jelent egy ilyen helyzet. Naponta szembe kell nézni olyan helyzettel, ahol embereket kell megmenteni, kimenteni a tengerről, és ugyanakkor fogadni kell őket, és valahogy integrálni is kell saját társadalmainkba. Miniszterelnökünk ezt, miniszterelnökünk ezt délelőtt elmondta világosan, többet kell, jobban kell dolgoznunk a tanácson belül, annak érdekében, hogy amiben megállapodunk, az végrehajtásra kerüljön, és néhány olyan említették az áttelepítést, és folytatnunk kell, hogy ezek az, azok az országok, amelyek nem vállalják a saját kvótájukat, hogy azok hogyan tudnának többet tenni e kérdésben. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy hatékonyan ellenőrizzük a határainkat, tehát a határellenőrzést megvalósítsuk, és nyomon kövessük azt, amiben megállapodtunk. Van egy, kínáltunk egy platformot, én 14 eh, hónappal ezelőtt, több mint egy éve eh, egy csúcs eh, találkozót is tartottunk, a külső aspektusokról folytattunk vitát, és nem csak az európai, hanem afrikai kollégák is voltak ott, és az elkövetkezendő napokban is lesz egy ülés, egy magas szintű ülés, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történt, milyen eredményekre jutottunk. Tehát a az erőfeszítéseinket arra alkalmazzuk, hogy a jogi tevékenység is megváltozzon az, az afrikai kontinensen, és hogy pozitív helyzet legyen. Nagyon keményen dolgozunk, de tudjuk, hogy hat hónap alatt nem lehet az összes szükséges feltételt megteremteni, ugyanakkor mégiscsak van előrelépés, és szeretnénk megmutatni, hogy meg tudjuk osztani a felelősséget méghozzá egyenlő módon. Még egyszer mondom, pontosan tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha valakinek egyedül kell szembenézni a problémákkal, és elnökségként tovább fogjuk folytatni a párbeszédet az országokkal, hogy előre lépés történjen a felelősség megosztásban. Köszönöm szépen, és nagyon elégedett vagyok ezzel a véleménycserével, és remélem, hogy a jövőben is így módon fogunk együtt dolgozni az elkövetkezendő hónapokban. Elnök, köszönöm szépen a tanács állásfoglalását. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most akkor ezt a nagyon fontos vitát ezzel